kérdésére a távirányítású légijármű rendszerek biztonságos alkalmazása témában, mindezt a polgári repülésen belül. Először Foster asszonynak adok szót, parancsoljon. Uh, okay, thank you. Uh, nous sommes passés au débat suivant. Oui, oui, tout à fait. Um, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, képviselőtársaim. A kis rádióirányítású modellrepülőket a modellezők már évtizedek óta használják. 1935-ben a Royal Navy küldte levegőbe az első ilyen repülőgépet, ám az elmúlt években Egyre több drón jelent meg az európai légtéren. A technológiát katonai célra fejlesztették ki, de most már kereskedelmi használatban is van, és ez egy sor jogalkotói kérdést is feltesz. Egyre gyorsabban fejlődik ez a piac, és ezért a meglévő ö, ö, légiközlekedési programokban, mint a Cezár és a Horizon 2020 is ö, beágyazták ezt a, a kihívásból eredő feladatokat, hatalmas lehetőségek is rejlenek ebben, éppen ezért nagyon fontos, hogy a gyártásban is betartsuk a világ legmagasabb szintű normáit. 2500 drón gyártó van Európában, mi vagyunk a legnagyobbak, 600 drón alapú szolgáltatás van az Egyesült Királyságban és <clears throat> ezek a drónok egyre jobb alternatívája másfajta felderítésnek. A terményt, a betakarítás előtti felmérést, vagy a vasútvonalakat is vizsgálják humanitárius helyzetben például földra, földrengéskor, vagy pedig erdőtűzkor is használják a drónokat. A bébi drónokat pedig a lakosság is megvásárolja. Mindenki elismeri, hogy milyen nagy lehetőséggel bír ez a piac, és éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy egy megfelelő szakpolitikai keret szabályozza ezt a piacot. Az én feladatom előadóként az, hogy megfelelő keretet találjunk ezen ipar számára, hogy tovább fejlődhessen. Úgy hiszem, hogy ez a jelentés a fő kérdésekre választ is ad. Korábban az idei év során meghívtuk a tagállamok, a légiközlekedési hatóságok, az ESA, az Európai Bizottság és az iparák képviselőit, és a találkozó résztvevője azt mondták, hogy minden keretnek arányosnak és kockázat alapúnak kell lennie, és meg kell akadályozni, hogy fölösleges terheket rójon a szereplők vállára. Ugyanakkor a törvényeknek meg kell jeleníteni a globális együttműködés elvét. Konstruktív találkozót tartottam Washingtonban márciusban az FAA, illetve a közlekedési minisztérium képviselőivel, és Rigában a lett elnökség alatt elfogadtuk a rigói nyilatkozatot, melynek fő üzenete az, hogy az európai légiközlekedési közösség támogatja a szabályozás kialakítását, akár már 2016-ra. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, európai és globális szabályokra van szükség, melyek a következő területeket szabályozzák le. A certifikáció, a kereskedelmi és a hobbi használat, a drón identitása, megfelelő pilótaképzés, a biztosítás kérdése, az üzemeltetés, a magánterület védelme, a no-fly zónok és a geofencing, a geokerítések kialakítása. Egy bizottságban mind az EU-n kívüli és az EU-s tagállamok képviselői ügynek az ICAO belül működik ez a szakbizottság, amely technikai feltételeket határozza meg a drón, a nagy és a kis drónok röptetése, illetve használata tekintetében. Az EASA um, képviselője a JÁRUSZ, azaz a pilóta nélküli rendszerek szabályozásával foglalkozó közös hatóság elnöke. Biztosítani kell, hogy az EU jövendőben elfogadandó szabályai kompatibilisek legyenek a megfelelő szabályozással. Összességében tehát elnök úr, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a Tran bizottságban ülő árnyék jelentéstevőknek konstruktív hozzájárulásokat, együttműködésüket, és köszönöm a Libében dolgozó kollégák, és főleg Pet munkáját és Patrick Cassidy munkáját az ECR-ből hatalmas segítséget adott nekünk. Azt hiszem, hogy fontos, hogy ezt a növekvő piacot biztosítsuk a munkahelyteremtés, illetve biztosítsuk számára, hogy a gazdasági növekedés útjára léphessen. Feladatunk az, hogy a parlament egy határozott, erős politikai üzenetet küldjön a külvilágnak, melyben támogatjuk a légiközlekedési ágazat ezen területét. Köszönöm szépen, most pedig Bulcs bizottság nevében. Madam President. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők! A drónok egy új technológiát képviselnek, új szolgáltatások, új alkalmazások előtt nyitnak utat. A pilóta nélküli légi járművek ma olyan feladatokat tudnak végrehajtani, amely gyakorlatilag, amelyek végrehajthatatlanok lettek volna, és gazdaságilag is megoldhatatlanok a pilótával működő járművek esetében tevékenységek követése, a mezőgazdaságban történő felhasználás, természeti katasztrófák vizsgálata, és így tovább. Rengeteg a polgári felhasználási lehetőség is, nagyon gyorsan fejlődik ez az ágazat, jelentős gazdasági potenciálja van. A növekedéshez és munkahelyteremtéshez tehát hozzájárul mindenki elismeri ezeket a fantasztikus lehetőségeket, amelyek a drón technológiában rejlenek, de az állampolgárok az aggájaikat is felvetik ezzel kapcsolatban. Ezért tehát ezzel a kihívással állunk szemben, hogy olyan szabályokat fogalmazzunk meg, amelyek megtalálják a helyes egyensúlyt, egyfelől támogatják ezt a technológiát, másfelől az állampolgárokat is védik. Az a meggyőződésünk, hogy csak és kizárólag közös európai szabályok teremthetik meg annak a stabil hátterét, hogy a befektetéseket támogassuk a drón technológiába, miközben megfelelően védjük az európai állampolgárokat. Ezért üdvözli az Európai Bizottság az önök támogatását ehhez a megközelítéshez, amely arról a Foster jelentést tett bizonyságot. Szeretnék az előadó asszonynak Foster képviselőnek köszönetet mondani. Köszönöm, hogy a különböző politikai frakciókat egybefogta ebben a nagyon átfogó jelentésben. Az Európai Bizottság egyetért a jelentésben megfogalmazott igényekkel, tehát legyen egy harmonizált Európai Uniós szintű szabályozás, amely megszünteti a 150 kg-os határt, amely ugye elválasztja a nemzeti, illetve az Európai Uniós kompetenciát. Tehát minden ö, eszközre vonatkozzon a szabályozás a súlytól függetlenül. De kérem, ö, legyenek figyelmesek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenfajta drónra nagyon szigorú szabályozás kell, hogy vonatkozzon. Inkább ö, a működés, a üzemeltető központú megközelítéshez kell, megközelítés felé kell elmozdulnunk. Ezeket a gondolatokat egyébként már az Európai Repülés Biztonsági Ügynökség kidolgozza, és a pilota nélküli rendszerek szabályozásával foglalkozó közös hatóság is megkezdte a munkát. Az USA-val, Kínával, Japánnal, Kanadával és rengeteg más országgal működünk még együtt. Az Európai Bizottság támogatja azt a gondolatot, hogy a biztonsági szabályokat ki lehetne egészíteni a belső piaci vagy nemzetközi kereskedelmi szabályokkal, amelyek mondjuk minden egyes drón felhasználót tájékoztatnak a lehetséges kockázatokról. Lenne egy, egy ilyen kis füzetke a dobozban. A bizottság véleménye az, hogy ugye megvan ez a fajta lehetőség, hogy a drónok a látótávolságon belül kell, hogy működjenek, a, hogyha látótávolságon kívül is repülhetnének, akkor a költségek drasztikusan csökkennének, ez az innovációt ösztönözni és az ilyen vállalkozásokat, és itt kapcsolódom a kutatás és fejlesztés finanszírozásához. Igen, szükség van ilyen forrásokra, amik támogatják a kutatást. A drónok elfogadtatása a közvéleménnyel szintén nagyon fontos, ezért meg kell erősíteni a biztonsági és egyéb jogszabályokat, tehát például a magánéletvédelmi, adatvédelmi jogszabályok és így tovább. Emellett azért még más aspektusokkal is foglalkozni kell. Környezetvédelem, felelősség, biztonság, ezek mind-mind olyan területek, amelyekkel foglalkozni kell a drónokkal kapcsolatban. Zárásként pedig hadd mondjam, hogy az Európai Bizottság nagyra becsüli az önök jelentését a drónokról, ez hozzájárul ahhoz, ahogy mi a biztonsági szabályokat kialakítjuk, és remélhetőleg megfelelő keretek születnek majd meg a drónok működéséhez. A repülési csomagban már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és remélem, hogy gyorsan tudunk előre haladni a közeljövőben. Köszönöm. Köszönöm a LIBE képviseletében. Posztasszony következik két percre. Tak, fru ordförande, kollégor. Köszönöm szépen, kollégák. A drónok hmm, egyre nagyobb szerepet játszanak társadalmainkban. Kereskedelmi használatuk és más társadalmi használatuk is egyre elterjedtebb. Ugyanakkor a drónok fenyegetés is jelentenek, az emberek így megfigyelhetők, és különböző kamerákkal, felszerelt drónokkal bárki bárkit megfigyelhet. Így a személyes adatok nagyon könnyen sérülhetnek, és a magánszféra védelmesen valósul meg. Ezt szabályozni kellene. Itt nem lehet a kereskedelmi érdekekre hivatkozni, akkor, amikor azt mondjuk, hogy nem szabályozunk. Igenis szabályozni kell, és ez egy komoly bizottsági előkészítő munkát igényel, hogy szabályokkal valamennyi érdeket, valamennyi jogot garantálni lehessen. Például a hírszerző szolgálatok is használnak drónokat, már így itt is nagyon erősen felmerül a személyes adatok védelme. Köszönöm elnök asszony a szót, és Foster asszonynak az a jelentést. Müzelié urat halljuk. A frakció többség egyetért azzal, hogy kiváló munkát végzett. A globalizáció korában sok tagállam már gondolkodik egy új szabályozáson, és itt az ideje, hogy mi az Európai Unió szintjén, akik ugye világ vezető szerepet játszunk a civil felhasználású drónok használatában, lépjünk. Itt nagyon sok munkahely és pénz függ ezzel össze ha globális szereplők akarunk maradni, akkor nem csak a technológiákat kell fejleszteni, hanem a szabályozást is olyan szintre kell hozni, hogy az megfeleljen. Egyébként a mobiltelefonokra vonatkozóan két dolgot összefüggésbe kell helyezni. Uram, kérem, hogy az elnök asszony próbálja lelassítani a felszólalót, de ő csak felolvas. A lakosság védelme nagyon fontos. Két millió drón van már használatban a világon, de még egy ember sem halt meg drónok miatt. Ezzel együtt eh, az adatvédelemre nagyon oda kell figyelni, abszolút védelemre van szükség, eh, ugyanakkor úgy, hogy ne eh, korlátozzuk a drónok fejlesztését, hiszen ezeknek nagyon fontos felhasználási területei vannak, a fényképezés területén is, és reméljük, hogy ezt a jelentést majd elfogadja a parlament. Másfél percben a szocialisták és demokraták részéről Zemke úrnak adok szót. Köszönöm. Podkreślić tezę, iż każdego dnia na naszym niebie... Köszönöm szépen. Nap mint nap egyre több drón hasít át Európa egén, egyre többen használják civil célra is a drónokat. Ennek örülnünk kell, de ugyanakkor az is tény, hogy speciális kihívásokkal állítanak szembe bennünket a drónok. A drónok fejlődését nem követi a jogszabályi keret fejlődése. A tagállamok szabályozzák a drónok használatát, de nem egységes a szabályozás az európai piacon. Frakcióm úgy gondolja, hogy ez az a terület, ahol az európai szabályozásnak szerepe kell, hogy legyen, hiszen a drónok polgári felhasználását nem korlátozzák az államhatárokra. Két ügyre kell koncentrálnunk. Egyrészt biztosítanunk kell, hogy a drónok biztonságos résztvevői legyenek a régi közlekedésnek, másrészt pedig a magánszféra védelmet is meg kell teremtenünk. Úgy gondolom, hogy Foster asszony jelentésem egy nagyon érdekes és egyben nagyon ér- hasznos dokumentum, azért, mert megfelelő módon hangsúlyozza ki a két nagyon fontos szempontot. Hiszen a biztonság és a magánszféra védelme két olyan terület, amelyet nagyon határozottan emel ki a jelentés, a frakción támogatni fogja ezt. Tosanovski úr az ECR részéről másfél percben. Köszönöm. Elnök asszony, a drónok egy új jelenség, és itt olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy a technológia a jogszabályok előtt jár. Szükséges az európai szintű koordináció. A kritika, kritikus infrastruktúrák, miatt a drónok működését korlátozni kell. És természetesen a magánéletvédelmét is biztosítani kell. Én nagyon örülök annak, hogy Foster asszony ilyen jó, jól kiegyensúlyozott megközelítést fogadott meg, és ezt követte a jelentésében, és ez a jelentés van most itt előttünk. Hát nyilvánvaló, hogy ez a jelentés nem előlegezhet meg semmifajta jogszabályt, ez egy nagyon megfelelő, óvatos megközelítés, és ezt meg is köszönöm Foster asszonynak. Nem szeretném azonban, hogyha szükségtelen mértékben korlátoznánk a drónok működését, különösképpen, hogyha ezeket szórakozási célra használják fel. Köszönöm. Köszönöm. Van Miltenből két percre. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni Foster asszonynak a munkát, melyet végzett. És azt is kell, hogy mondjam, well done, well drawn, hogyha ezt így angolul mondhatom. A jelentésem, a jelentés tartalmáról szólok néhány szót. A légi, a légteret, az európai légteret csupán szabályozott járművek használhatják. Azonban történtek már balesetek drónokkal, ezért a szabályozásra szükség van. Ráadásul felmerül a felelősségvállalás kérdése. Mi történik akkor, hogyha lezuhan egy drón és kárt tesz vagyomban, vagy akár um, emberi életet veszélyeztet? Úgy gondolom, hogy világosan szabályozni kell a drónok tulajdonlását is azért, hogy a tulajdonost, illetve a pilótát mindig meg lehessen találni. A drónoknak tehát egyértelmű regisztrációra van szükség, erről szól a jelentés, és én egy benyújtott módosító indítványomban éppen erről szólok. Ezt a szempontot emelem ki. Európai szabályozásra van szükség, és a holland elnökség alatt reméljük, hogy a parlament és a tanács együtt megfelelő jogszabályt fogad majd el a terület szabályozására. Szkerics képviselő másfél percben. Poštovana povrednice Bulc, kolegice i kolege, prvo zahvaljujem izvjestiteljici Foster. Hölgyeim és uraim, először is szeretnék köszönetet mondani Foster asszonynak, mert nagyon kiváló volt az együttműködés a jelentés tervezet elkészítése során. Az Európai Unió feladata az, hogy jogi kereteket teremtsen a drónok felhasználására. A befektetést, támogatni kell, és a pilata nélküli járművek polgári használata esetében az innovációt is ösztönözzük, meg kellene különböztetni a polgári célú és egyéb felhasználást. Ennek az ágazatnak nagy a növekedési potenciája az innovatív technológiáknak nagy lökést adhat, és munkahelyek teremtéséhez járulhat hozzá, különösképpen zöld munkahelyekhez, nagy vállalatoknál is, de kis és középvállalkozásokban is. Szükséges a jó minőségű oktatás, képzés ebben az ágazatban, így lehet az engedélyező központokat létrehozni pilóták számára, illetve a pilóta nélküli légijárműveket irányítók számára. Biztosítani kell az innováció fejleszt, támogatását, a lehető legjobb körülmények megteremtését, miközben az adatvédelmet nem áldozzuk fel. Ne felejtsük el, hogy nagyon korlátozott pénzügyi erőforrások állnak a rendelkezésünkre, és hogy a környezetvédelméről is gondoskodnunk kell. Nagyon jó lehetőség van most a kezünkben, hogy a körkölös gazdaság alapelvét felhasználjuk. Olyan üzemanyagot kell, hogy felhasználjanak ezek a járművek, amely nem káros a környezetre nézve, és nem járul hozzá az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének növeléséhez. Lundgren kolléga az EFDD nevében. Miért? Köszönöm szépen. Elnök asszony, a drónokban hatalmas fejlődési potenciál rejlik, Legalábbis én így látom ezt a piacot. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a piacot világos szabályokkal kell, szabály, szabályokkal kell szabályozni. Az emberek gyakran szkeptikusok a modern berendezésekkel kapcsolatban, hogyha megnézzük a légi közlekedés fejlődését, bizony eleinte sokan nagyon negatívan reagáltak. Ma, mára pedig már a repülővel mindenki egykönnyen eléri, el, eléri a világ különböző pontjait. Hazámban, Svédországban néhány héttel ezelőtt ö, nagy ö, vita folyt a légiközlekedésről, már pedig a légiközlekedés része a drón közlekedés. De nem szabad megfeledkezni gyakorlati lehetőségekről. Az ipar ezen a területen nagyon nagy fejlődési lehetőséggel rendelkezik, ám ennek előfeltétele, hogy világos szabályok szabályozzák a piacot, mindenkinek, pontosan gyártóknak, üzemeltetőknek tudniuk kell, hogy milyen szabályok érvényesülnek. A drónok alkalmazását is szabályozni kell, Világos jogszabályokra van szükség annak érdekében, hogy az egyes emberek integritását is meg lehessen végezni. Arnaud asszony egy percben az ELNF részéről parancsoljon. Salut, Madame Foster, votre texte. Je trouve très positif. Köszönöm, Foster asszony ezt a szöveget. Én nagyon pozitívnak tartom, hogy a katonai felhasználás egy másik dolog. A stratégia esetében nagyon fontos volt, hogy ezt elválasszuk. A kis és középvállalkozások támogatásával is egyetértek. A versenyképességet érdemes megvédeni a külső versenyben, versennyel szemben, például az Egyesült Államokkal szemben kiegyensúlyozott szabályozásra van szükség, amely a magánélet védelmét, illetve az emberek biztonságát garantálni tudja, de közben az új technológiák megjelenését is erősíti. A bizottságtól, ahogy hallottuk, szükséges az, hogy a tagállamoknak legyen mozgástere a drónok felhasználásának a korlátozására bizonyos területeken. A jelentés 44. bekezdése kéri, hogy a tagállamok cseréljenek egymással információt, és hogy kérdezzék meg az Európai Unió, a KKV-k és az érintett felek véleményét. Köszönöm. Golnis kolléga a következő. 1 minute 30, monsieur. C'est à vous, monsieur Marinescu. Golnis úr, öné a Vous ne voulez pas parler? Monsieur Marinescu? <laughs> Golnis úr nem kérje szót, akkor Marinescu... Ne, Golnis úr nincs itt egyszerűen. Köszönöm szépen, elnök asszony. pentru dezvoltarea economiei și în același timp are multe numeroase Köszönöm. Elegedhetetlen a gazdaság támogatása szempontjából hogy odafigyeljünk a drónokra, de ezeknek pozitív és negatív hatása is van a felhasználásnak, tehát erre oda kell, hogy figyeljünk. Gyakorlatilag már 20 éve, évre tekinthetünk vissza, amióta ugye megjelentek ezek az eszközök, akkor nagyon drágák voltak, és nagyon nehezen lehetett őket felhasználni, és aztán hirtelen ma, mint hogyha egy banális dologról lenne szó, bárki megveheti őket, mindenfajta különböző célokra fel lehet ezeket használni de ne feledkezzünk meg a problémákról sem. Itt van a magánéletvédelme, az egyetlen a repülés biztonsága, és muszáj védelmet biztosítanunk. Tehát ez egy olyan jelenség egyébként, ami tömeges lesz nem sokára. Az biztos, és nyilvánvaló, hogy a szabályozásra szükség van. Az a jelentés, amiről most tárgyalunk, nagyon kiegyensúlyozott, a téma minden oldalát megvizsgálta, úgyhogy a szabályozásnak azt hiszem jó kiinduló pontját teremtheti meg. A bizottság megközelítése egészen különleges azért, mert egy különleges témáról van szó. Ne felejtsük el tehát, hogy egyrészt ezeknek az eszközöknek a megépítéséről van szó és használatáról, a technológiáról, és arról, hogy el kell választani a katonai felhasználást és a polgári felhasználást. A szórakozás és a polgári célok egy olyan terület, ahol nem késlekedhetünk. Tapárdel asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kétségtelenül foglalkozni kell a jövő légiközlekedési piacán belül ezzel a kérdéssel is Óriási potenciál van az ilyen drónok felhasználásában, a civil polgári felhasználásban ugyancsak, és az életmentésben is nagyon fontos szerepet játszhatnak, nagyon jól irányíthatóak, ö, olyan veszélyes helyekre is eljutathatóak, ahova emberek nem mehetnek be, de megfelelő pontos szabályozásra van szükség, hogy a magánélet védelme és a biztonság garantált legyen, tehát itt európai stratégiára van szükség, ezen ö, rendszerek ö, rendes szabályozására. Meggyőződésem, hogy az eszközök, a szoftverek már kellően fejletek, és még rohamos fejlődésük várható. Itt inkább tehát a pilóták képzésével vagyunk lemaradva, illetve a szabályozással. Van Basszelt asszonynak adok most egy percben szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Foster jelentés nagyon jól sikerült, kiváló egyensúlyt teremt az iparkereskedelem érdekei és a polgárok érdekei között. Parlamentünk gyakran belesik abba a hibába, hogy túlszabályoz dolgokat. A szabályozás fetisizmus beleszól az emberek életébe, korlátozza az ipart. Ugyanakkor itt valószínűleg tényleg van szükség szabályozásra, de olyanra, amely kellően ösztönző is a környezet és az emberek egészségének biztonságát garantálja, és nem szab korlátot a fejlesztés elé. A bizottságnak az a feladata most, hogy megtalálja ezt a kényes egyensúlyt. Rikiasz úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Én nekem katonai hátterem van, ismerem a témát. Eredetileg ezek az eszközök kis katonai felhasználásúak voltak, és ilyen szemmel nézve is nagyon kiválónak találom Foster asszony jelentését, amely kitér a drónok minden különböző felhasználási területeire és a felmerülhető problémák mindegyikére. Nem kell szerintem az Európai Unió szabályait harmonizálni. Ez egy feltörekvő piac, itt arra van szükség, hogy szabadságot adjunk a fejlesztésnek, Ugyanakkor egyetértek azzal, hogy a magánélet védelme és egyéb ö, szempontok ö, védelmet igényelnek. Itt európai szabályozásra van szükség, európai ö, piacvezető szerepre. Hogy példát adjunk a világnak, technológiailag és szabályalkotásilag egyaránt. Szímur képviselő asszony kap egy percben szót. Köszönöm szépen. Én nem támogatom ezt a jelentést, A 21-es bekezdésben harmonizációt követel európai szinten, a szabályozás harmonizációt. Ez úgy tűnik számomra, hogy az EU-nak az előadó még több hatalmat akar. A 150 kg-nál nagyobb súlyú tömegű járművekre eleve nemzeti szabályozás vonatkozik jelenleg, és ezt mi nem szeretnénk megváltoztatni. Nem akarjuk, hogy az EU dönts el, hogy melyek legyenek a nemzeti felügyelő hatóságok. És a jelentés kötelezettség, jelentéstételi kötelezettség témáját sem támogatjuk. Asszonyom, mondja az elnök, tudna egy kicsit lassabban beszélni, mert nehezen tolmácsolható egy ilyen felolvasat szöveg. Túl gyorsan beszél, asszonyom, kérem, hogy lassítson le. Elnézést, elnök asszony. Hol is voltam? a 48-as bekezdésben áll, rendszeres jelentéstételi kötelezettségről beszél a szöveg. Szeretném érteni, hogy ezt milyen alapon kéri Foster azt, hogy egyetértek azzal, hogy az Egyesült Királyság szempontjából túlzott szabályozás nagyon bekorlátozhatja a fejlesztést, és nem egyértelmű a modell repülőgépek, modellónok definíció sem. Én nem fogom megszavazni ezt az jelentést. Egy percben Revoldalom Bonfa asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is üdvözlöm a Foster asszony munkáját, szövegét, és azt a kollektív munkát, amelyet az árnyék előadókkal közösen végzett. Ebben a jelentésben az Európai Parlament a jövőre tesz javaslatot a drónok szabályozására, ez egy nagyon fontos, jelentős kihívás a vállalkozásaink versenyképessége szempontjából is. Az Európai Unió nem mehet el ezen realitás mellett, és szeretnénk, hogyha a bizottság okos szabályozással állna elő. Ami a biztonságot illeti, ez nyilván nagyon fontos szempont, és ellenőrizni, szabályozni kell a drónokat magukat, és a felhasználóikat, és a felhasználók eljárásait is az adatokat szigorúan védelem, védeni kell, ezt a bizottság vegye figyelembe. A jövő szabályozási keretében a kreatív, újszerű kereskedelmi felhasználásokra is tekintettel kell lenni. Mi alapvetően támogatjuk ezt a piaci ágazatot, ennek a fejlesztését, de ehhez a bizottságnak megfelelő keretet kell kidolgozni. Köszönöm. Ön is egy kicsit túl gyorsan beszélt. Na, most akkor a spontán felszólalások következnek. Heten kértek szót, mondta egy asszony először, egy percben. Köszönöm szépen. A drónok felhasználása új cégek főleg kis és középvállalatok létrejöttéhez eh, vezetett. Ez egy olyan ágazat, ahol Európa vezető lehet, vezetővé válhat az egész világon. Azonban arra van szükség, hogy arányos, világos és kiszámítható szabályokat fogadjunk el. Nem szabad, hogy eh, túlszabályozással, túlzott bürokratikus teherrel megfojtsuk-e feltörökve ágazatot, de a szabályoknak az állampolgárok magánterületét, magánjukhoz való jogát védeni kell, és a légi biztonságot is végen, védenünk kell. Azt szeretnénk, hogy a drónipar további új innovációkkal rúkolhasson elő, és megfelelő szolgáltatásokat nyújtson. európai jogkeret, jogi keretre, szabályozásra van szükség, hiszen um, a szolgáltatások nem állnak meg az ország határokon. Éppen ezért támogatni fogom ezt a jelentést. Froncuvika úr egy percben parancsoljon. Dear colleagues, Kedves kollégáim, biztos asszony, eljött az ideje annak, hogy egy harmonizált és arányos szabályozói keretet dolgozzunk ki. A távirányításos légijármű rendszerek használatáról, és az Európai Bizottság a 2015 végére elfogadott légiközlekedési csomagban beszéljen a drónokról is. Kockázat alapú megközelítésre van szükség a rigai nyilatkozat szerint, ugyanakkor az állampolgárok védelmét és alapjogait, valamint az adatvédelmet is biztosítani kell. Úgy mindezt, hogy az iparág beruházásait és újításait védjük, stimuláljuk és segítsük az új munkahelyek létrejöttét a 150 kilós határ megszüntetését támogatom, és az RPS er technológiát is támogatom. Köszönöm, Maria képviselő. Köszönöm szépen. Hát a mai korban a technológiai fejlődés korában nagyon hasznosnak tűnik, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a média, kereskedelmi tevékenységek folytatása közben a drónok használata, de azért az Európai Uniónak normákat is meg kell határoznia. Méghozzá olyan módon, hogy a drónokat úgy lehessen felhasználni, hogy csak és kizárólag az emberek érdekeit szolgálják, tehát olyan intézkedésekre van szükség, amelyek értelmében a drónok eszközként használatosak, megfelelő módon. Ugyanis vannak kettős felhasználású eszközök is, tehát erre nagyon oda kell figyelni, a magánélet védelmére oda kell figyelni. A drónokat ugyanis károkozás céljával is fel lehet használni. Ezért a bizottság feladata, hogy határozott jogszabályi kereteket fogalmazom meg, és ezért kérjük ezt a bizottságtól. Gracias, presidenta, comisaria quiero felicitar a la señora foster por un trabajo que necesitamos para acelerar la Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék az előadónak, Foster asszonynak, hiszen a cégeknek kiszámítható keretet kell biztosítani, ugyanakkor meg kell védenünk az alapjogokat. A drónok gyártói, üzemeltetőinek stabil és kiszámítható jogi keretre van szükségük, ahhoz, hogy tovább folytathassák tevékenységüket. A drónokat azonosíthatóvá kell tenni, <clears throat> és meg kell határozni, hogy ki üzemelteti őket, valamint biztosítani kell a drón vezető jogosítvány megszerzésének lehetőségét. Ebben az esetben viszont nyugodtan határokon átnyúló szolgáltatásokat lehet nyújtani. E kérdéseket az európai szintéren kell szabályozni. Minden technológia, mely úgynevezett dual use, vagy kettős felhasználású technológia veszélyeket rejt magában, ezért a szabályozásra szükség van. Köszönöm szépen, Suding asszony! brezpilotna zračna plovila so v rokah odgovornih. minden olyan rendszer, amely pilóta nélkül működik, hogyha felelősen használják, akkor nagyon jól használható, veszélyes feladatok ellátására például, de felelőtlen felhasználás esetében az állatok, az élőlények, az emberek és a tulajdon biztonságára veszélyt jelenthet. Ezért van szükség szabályozásra ezen a területen. Nagyon szigorú standardokat kell elfogadni az ilyen ártására vonatkozóan is. Tehát a biztonság, a magánélet védelme elengedhetetlen. A gépjárműiparban nemrégiben bekövetkezett botrány meg is mutatta, hogy mennyire fontos a jogszabályi keret megteremtése. Ezért kérjük tehát a bizottságot és a tagállamokat is, hogy biztosítsák a szükséges forrásokat, és gondoskodjanak arról, hogy ezeket valóban jól használják fel. A drónpiac valóban egy feltörekvő piac, feltörekvő ágazat, és ezért van szükséges egységes európai stratégiára, amely a biztonságot megteremti és védi a környezetet. Köszönöm, Anderson kolléga. Good morning, Madam President. Jó napot kívánok, elnök asszony, jó napot kívánok, kollégák. Üdvözlöm ezt a vitát, és üdvözlöm a vitát, de ugyanakkor elutasítom azokat a megjegyzéseket, amelyeket a UKIP kollégák tesznek kialakul a szakértők és a lakosság között a konszenzus arról, hogy jogi keretet kell alkotni a drónok számára. Egyértelmű, hogy a drón technológia nagyon hasznos lehet javítások, vagy akár az épületi és a közlekedési ágazatban a felülvizsgálat és ellenőrzés végrehajtása során. Nem egy olyan terület van, ahol a repülők vagy helikopterek veszélybe kerülnének, a drónok még simán tudnak repülni. Éppen ezért igen csalóda, csalódosságomnak ok, adok okot, hogy a drónok használatáról a bizottság nem akar szabályozást elfogadni, Ugyanakkor magas szintű munkahelyeket biztosítanak a drónok, de meg kell akadályozni, hogy új munkahelyek vesszenek el a drónok miatt. Jakovcsics úr, utolsó felszólalóként. Uh-huh. Merci, président. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, én támogatom ezt a jelentést, mert nagyon fontosnak tartom, hogy ezen új eszközök piaca Európában kibontakozzon, főleg a kereskedelmi használatuk, civil használatuk. Ugyanakkor felszeretném hívni az ön figyelmét és a kollégák figyelmét is arra, hogy sokféleképpen vissza lehet élni ezekkel az eszközökkel, minél elterjedtebbek, pedig már több millió légieszköz repked a fejünk fölött nagyon nem mindegy, hogy milyen kategóriájú eszközről van szó, ki a tulajdonosa, és különös érdekes problémát jelent a határokon átrepülni képes drónok kérdése, amely külön biztonsági problémát vet föl. Köszönöm szépen kollégák, most akkor megadom Bulc asszonynak a bizottság nevében a szót. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm ezt az izgalmas vitát önöknek. Valóban a dróngyártó iparban nagy potenciál rejlik az Európai Unió számára, új munkahelyek jöhetnek létre, és sok technológiai fejlesztés kapcsolódik hozzájuk. Az EU jelenleg a civil felhasználású drónok főgyártója, reméljük, hogy ez így is marad. Minden erőfeszítésünk tehát arra irányul, hogy szinkronizáljuk a belső piac szabályait az ilyen típusú légieszközökre vonatkozóan, és hogy versenyképesek maradjunk. Gyorsan változik ez az iparág, ezért nekünk is gyorsan és holisztikusan kell fellépnünk. EU szinten és globálisan is említettem már, hogy a légügyi közlekedési csomag kitér majd az önök jelentésére is, magába foglal sok javaslatot, és a Jerus tett javaslatokat is igyekszünk integrálni. A, az ipar ágazatok lelkesedését persze ki kell egyensúlyoznunk a polgárok azon jogos igényével, hogy biztonságuk, magánszférájuk védett maradjon, a zaj ellen is védettek legyenek, és a rossz hiszemű felhasználókkal szemben is szabályaink legyenek. Ugyanakkor arányosan kell ezt létrehajtani, a kibontakozás és a korlátozás arányait okosan meg kell találni. Köszönöm Foster asszony ennek ezt a jelentést, és valamennyi képviselőnek, akik részt vettek annak elkészítésében és a mai vitában. Ebben a témában még sokat fogunk együttműködni. Köszönöm szépen. Most Foster asszonynak adok szót, hogy levonja a tanulságokat. Biztos asszony, és a kollégáknak is köszönöm ezeket a konstruktív és segítőkész megjegyzéseket. Egy-két dolgot hadd tisztázzak a magánéletvédelmével kapcsolatban Ugye elmondtuk, hogy a Libeszak Bizottsággal nagyon szorosan együttműködtünk, és a tagállamokban ezt is, hang, ezt is hangsúlyozni kell, hogy már vannak jogszabályok, amelyek érvényben vannak, tehát ezeknek a betartatása elengedhetetlen. Ez a kiinduló pont. Ami a kis bébi drónokat illeti, egyik kollégám említette őket. Hát mi nem szeretnénk szabályozni ezeket a kis pici játékszereket, amikkel mondjuk egy gyerek játszana a lényeg inkább a kettő közötti terület, ahol nagyobb drónokról van szó, kereskedelmi felhasználásban, és amelyek kárt is okozhatnak. Pontosan ezekkel foglalkoznunk. És nyilván nem a, má, a spektrum másik végével foglalkozunk, amire meg a légiközlekedési szabályok vonatkoznak, tehát a kettő közötti részt próbáljuk szabályozni. Ami pedig az infrastruktúra, kritikus infrastruktúra védelmét illeti, legyen az atomerőmű vagy bármi más. Hát itt jön be a technológia, a geofencing és más kérdések. Gyakran beszéltünk már erről, hogy érdemes lenne megoldást találni az ilyen kérdésekre. Arnátó asszonynal egyetértek. Itt valóban nem a katonai felhasználásról van szó, tehát neki nagyon, nagyon helyesen tette, amikor ezt felvetette. A polgári felhasználásra összpontosítunk. És az utolsó Megjegyzésem pedig Seymour asszonyhoz címzett. Sajnálatos módon ő nem igazán ismeri a légiközlekedési ágazatot, és nem tudja, hogy erre már eleve nemzeti szabályok vonatkoznak, valamint európai és globális szabályok vonatkoznak. Az ágazatban mindent így szabályoznak, de hát mindegy, majd ő talán, neki talán négy szem közt elmagyarázom, hogy hogy is működik ez pontosan, mivel ennyire tájékozatlan. Hadd mondjam azt, hogy nagyon várom kíváncsian az Európai Bizottság munkáját. Szerintem együtt nagyon jó rendeletet tudunk alkotni. Zárásképpen pedig hadd kérjem a bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a gyártók, a végfelhasználók és az összes érdekelt, az összes partner elmondhassa a véleményét ebben a vitában és a jogszabály kialakításában. Köszönöm még egyszer mindenkinek, és várom a további gyümölcsöző együttműködést. Remélem, hogy 11 óra 30-kor a szavazáson is megnyilvánul majd a támogatás. Köszönöm. Valóban ma fogunk szavazni.